kérést küldtek, hogy Rolandas Pákszász képviselő parlamenti mentességét szüntessék meg egy büntető ügy köze, ö, miatt a szabályzat értelmében a parlamenti jogi bizottság foglalkozik a kérdéssel, mert ez a